Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Mindenkit köszöntök a mai kulturális bizottsági ülésen. Samuel Patiról szeretnék beszélni, aki Franciaországban ö, október 16-án gyilkosság áldozata lett, ö, azért, mert a szabadság az szólásszabadság mellett állt ki. Horribilis körülmények között gyilkolták meg Peti urat, és megérdemli, hogy örökké emlékezzünk rá. És szeretném részvétemet kifejezni családja és minden európai tanár felé, mert ha egy tanárt megtámadnak, az minden tanár ellen intézett támadás. A szólásszabadság, az oktatás szabadsága, a kritikus gondolkodás, a szabad gondolkodás, kultúrától függetlenül alapvető, univerzális emberi érték. Kötelességünk, hogy megvédjük ezeket az értékeket. Európa és a világ tanárainak meg kell adni a lehetőséget, hogy félelem, megfélemlítés nélkül mondhassák, amit mondanak. Az extremizmus, a gyűlölet elleni fellépés, a szólásszabadság továbbra is EU prioritás marad. Kérem a kollégákat, hogy egy perces néma emlékezzünk meg Szemelpetiről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ma reggel, ma délelőtt Mariela Gabriel biztos asszony szeretném üdvözölni körünkben, aki távkapcsolattal vesz részt az ülésen, és köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Gabriel asszonyt azért hívtuk ma meg, hogy tájékoztasson minket az új európai Bauhaus projektről, amit von der Leyen elnökasszony az unió állapotáról szóló beszédében kiemelt. Mi a célja a New European Bauhausnak, milyen hatásai lesznek a kulturális és oktatáspolitikára, mennyi pénzt kívánnak mögé tenni, ezek a kérdések azok, amelyek minket foglalkoztatnak, és reméljük, hogy biztos asszonytól ezekre választ kapunk. Gondolom, hogy szakbizottságunkat az is érdekli, hogy hol tart a, az MFF tárgyalásokon belül a kultúra, az Erasmus Plus, a Kreatív Európa, az Európai Szolidaritási Testület megtárgyalásának témája, ügye. 8 percben adok biztos asszonynak szót, utána pedig két-két Két kérdés és válaszkör lesz, valamennyi frakció előre jelentkezett felszólalója felteheti kérdését, meg elmondhatja megjegyzését, aztán ismét adunk 8 percet biztos asszonynak, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönjük szépen, Gabriel asszony, hogy velünk van, önnek megadom a szót. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a Kult szakbizottságnak, hogy meghívtak. Nagyon örülök annak, hogy önökkel lehetek. Ugyanakkor én is azzal szeretném kezdeni, hogy Samuel Pati és vele kapcsolatban az összes tanárnak a szolidaritásomat szeretném kifejezésre juttatni, hiszen itt olyan alapértékekről van szó, olyan alapértékek sérültek, amelyek esetében mindig fel kell szólalnunk. Köszönjük szépen a támogatást. Ahogyan mindenki tudja, a klímaváltozás elleni harc és általában a világ védelme arra kényszerít bennünket, hogy átgondoljuk, hogy milyen életstílust is folytatunk. Ezért fontos számunkra a zöld paktum, de annak érdekében, hogy ezt elérjük, nagy támogatásra, sok-sok innovációra van szükség. Pontosan ezért kezdtük -e meg október 18-án az új programunkat. Nagyon örülök annak, hogy a Kult Szakbizottság megragadta az alkalmat, arra vonatkozólag, hogy egy első eszmecserét lefolytassunk, ahogyan a design, a deliver és a diffuse fázisokról gondolkodunk, az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának ebben a három fázisban nagyon fontos szerep jut. Ez a fajta új kezdeményezés program a technológia, a tudomány a kul- és a kultúra közötti hidat kívánja megépíteni. Egy újfajta esztétikát adunk a zöld koncepciónak, a cél az, hogy a zöld paktum közelebb álljon az emberekhez, és az emberek szívéhez, lelkéhez. És ugyanakkor egy fenntarthatóbb életstílushoz vezessen el bennünket. Biztos vagyok benne, hogy von der Leyen asszony eredeti javaslatát mindenki hallotta, mi szerint igazi kulturális projekté váljon az ökológiai átmenet. Ez nagyon fontos számunkra, és a leg érdekesebb megvalósulása az emberi tevékenységnek a kultúra. A Bauhaus hosszú éveken keresztül egy laboratórium volt, a Bauhaus a az akkor megszületőben lévő fogyasztói társadalom alapját tette le. Ugyanakkor egy esztétikai projektből kell kiindulnunk, a dizájnerek, a művészek, építészek és mérnökök közötti együttműködésen kell, hogy alapuljon. Az új Bauhaus kezdeményezés éppen ezért nem csak a klímaváltozás megakadályozására egyfajta klímaneutrális építkezési formára kell vonatkozzon, hanem egy attraktív, innovatív megoldást kíván mindehez. Ezen keresztül a körforgásos gazdaságot, illetve a megújuló energia vonatkozó programjainkat közös tető alá hozza. A kulturális dimenziókat figyelembe véve egy igazi új társadalmi tervre, projektre van szükség, hogy mindez túlmutasson a gazdasági és a klímaváltozásra vonatkozó a kihívásokon. Ezért nagyon fontos az, hogy mobilizálni tudjuk azokat a forrásokat, amelyek uh, az én portfóliómban vannak, az én tárcámban vannak. Nagyon örülök ebből a szempontból annak, hogy uh, önökkel itt a Kulturális Szakbizottságban együtt tudok majd működni. A közös kutatási központ is elkötelezett a koncepció megvizsgálása mellett, és szeretne együttműködni mindazon kollégákkal, akik érdeklődnek, illetve a különböző érintett szektorokon keresztül a konkrétumokon át megvalósítani ezeket a terveket. Mint tudjuk, a kutatási központnak nagyon nagy tapasztalata van az ilyen típusú együttműködésekben, főként az intelligens, biztonságos és fenntartható a építkezések terén. Ami a mi szolgálatokat illeti, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk hasznos módon mobilizálni a már meglévő bevált gyakorlatokat, és ebből egy hálózatot építeni, és megvizsgálni azt, hogy hogyan tudunk hozzá járulni a design, tehát a tervezéstől kezdve a kezdeményezés megvalósulásáig minden fázisba. Megvannak a meglévő forrásaink, hálózataink, és ezeken keresztül a hozzáadott értéket mi is meg tudjuk növelni. Szeretnénk, hogyha az új projekt, a Bauhaus motorjává válna a társadalmi, illetve gazdasági átalakulásnak. Itt nagyon fontos az ökoszisztémák, az európai innovációs rendszerek bevonása. Egyébként ezek már most is rendkívül aktívak a környezetvédelem területén. Úgyhogy várom az önök véleményét az új projekttel kapcsolatban, és szeretném megerősíteni azt, hogy önökkel nagyon szoros együttműködésben kívánom ezt a koncepciót kidolgozni, és megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet reálisan is jótékony hatásokat biztosítani annak a tervnek az érdekében, amelyről az elnökasszony beszélt. Ezen kívül még röviden szeretnék utalni a tárgyalásokra. Nagyon örülök annak, hogy végre leülünk a tárgyaló asztalhoz. Nagyon konstruktív az együttműködés a technikai szinten, az Erasmus programmal kapcsolatban, és különösképpen annak a kormányzási szintjeivel kapcsolatban. Technikai szinten is biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar előre tudunk majd lépni, és le tudjuk zárni a tárgyalásokat olyan határidőkkel, amelyek hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy minél gyorsabban, már akár az jövő év elején meg, lehet ezt való, meg lehessen ezt valósítani. Az Erasmuson belüli tárgyalások, a másik két program az Európa Kreatíva, illetve a Szolidaritási önkéntes program megvalósítását is elő fogja mozdítani. Én nagyon elkötelezett vagyok, és önök is tudják azt, hogy mindez abba az irányba mutat, hogy minél hatékonyabb kezdődjön, minél hatékonyabbá váljon a megvalósítás. Ami a kultúrát illeti, biztos, bizonyára nagyon sok kérdés lesz ezzel kapcsolatban. Szeretném megköszönni az Európa kulturális fellendítésére vonatkozó a állásfoglalásukat, főként egy tartalékképzéssel kapcsolatban, amely az ellenálló képesség növelekedését célozza ezen a területen, és remélem, hogy a tagállamok is meghallják majd ezt a nagyon erőteljes üzenetet. Az Európa Kreatíván belül van egy új mechanizmus, amely a művészeti tárgyak szabad mozgását segíti egy konzorcium megvalósításán keresztül. Itt a szerződések kiadását eh, kívánjuk most megvalósítani, szinergiákat szeretnénk eh, létrehozni egy platformon keresztül a cirkusz, eh, a színház, a táncvilágában meglévő kulturális tartalmak megosztására vonatkozólag. Nagyon fontos tehát a virtuális és a valós előadások megfelelő aránya hiszen láttuk azt, hogy mennyire fontos számunkra a kultúra, szeretnénk megőrősíteni az európai kulturális térség létét hogy minél többen tudjanak profitálni a művészet csodálatos ajándékaiból. Még három gondolat. Még egyszer köszönöm szépen az Európai Sporthét megvalósítását. Még a COVID körülmények között is ez egy nagy sikernek tekintető. 55 millióan vannak a Twitteren. Tavaly ennél kevesebben voltak, és szeretném megköszönni a az innovációs napok megvalósítását is, mert ez is egy nagyon szép esemény volt, ahol az európai oktatási térség és az európai kutatási térségre vonatkozó kérések világosan megfogalmazódtak. Minden érintett fél szeretne ezzel kapcsolatban együttműködni a következő, a sorok, a következő évek során, Kifejezetten köszönöm a parlamentnek ezt a tevékenységet, hiszen nagyon nagy löketet, lendületet adott ezen kezdeményezéseknek. Digitális szinten a kutatásfejlesztés terén és a művészetek összekapcsolásában egyaránt. Most jön a kritikus szakasz, a megvalósítás, és remélem, hogy a holisztikus javaslatokat meg tudjuk valósítani. Most azt szeretnénk, hogyha koordináltan tudnánk európai szinten fellépni, figyelembe véve természetesen a nemzeti kompetenciákat is. És itt megszakad a felszólalás. Merci par avance pour vos questions, pour vos... És még egyszer köszönöm szépen előre is a kérdéseket, válaszokat. Ja. Ich hab... Köszönöm szépen. Elnézést, nem mondtam előre, hogy időközben itt bevezettük, hogy egy gong, egy hangjel jelzi a lejárt beszédidőt mindenkinek ezeken a távüléseken. Nyilván e, ez nem elég finom így, úgyhogy majd kérem a technikusokat, hogy közösen alakítsunk ki egy emberibb módszert ennél, hogy lesz gong szó, de ne szakítsák meg azonnal a felszólalót. Nos, hogy legyen azért ideje befejezni a gondolatát. Köszönjük szépen, Gabriel biztos asszony, a bevezetőt. Gondolom, hogy ez alapján sokakban felmerült kérdés. a Sojdravának adom két percben meg a szót. Köszönöm szépen. Megszakadt a kapcsolat. Sajdrov asszonyjal. Hallanak? Igen, halljuk. Helyreállt a kapcsolat. Tisztelt biztos asszony, nagyon örülök, hogy részt vesz ezen a mai ülésen. Köszönjük a bevezetőjét. Én két kérdésre szeretnék koncentrálni az elhangzottak közül, és két kérdésem lesz. Mi lesz a COVID-19 hatására az Erasmus programra és a önkéntes testületre? Ugye az diploma megszerzési után 18 hónapon át lehetne részt venni ezen a programon, de most ennek nagyon sok akadálya van. És hogy lehet ezt szervezési szempontból egy kicsit úgy kezelni, hogy a Covid ne ölje meg teljesen a programot. Lehet-e rugalmasan például kiterjeszteni azt az időszakot, ami alatt részt lehet venni a programon, ugye? 35%-os az érdeklődési arány. Terveznek-e az erasmus és a szolidaritási testülettel kapcsolatban bizottsági intézkedéseket a COVID kapcsán? És kívánnak-e e két téma kapcsán a tagállamokkal szorosabban együttműködni? Mert úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben ez a két program, de az új mobilitási program is súlyosan sérül. A második kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az Európai Kulturális Örökség digitális platformja kapcsán, ami a Digitális Európa program része, együttműködnek egy biztos társával, és meg tudja erősíteni, hogy állítólag pénzeket akarnak elvonni a programtól. Köszönjük szépen, Gabriel asszony, hogy egyébként nagyon nyitott az új tevékenységekre, és hát keményen a csengő lállította a felszólalót ismét, sőt a kapcsolat is megszakadt vele most visszakaptuk. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogyha válaszol a kérdéseimre majd. Fejezi be a felszólaló. Köszönjük, Soldrova asszony. Petra Kamet Évertnek adok szót. Köszönöm. És köszönöm Maria Gabrielnek is, hogy rendelkezésünkre állt. Engem az új Bauhaus program érdekel. Őszintén szólva, amit eddig elmondott, az nem volt elég konkrét és meggyőző számomra. Nem látom például, hogy az egész mennyibe fog kerülni, és hogy megvannak-e a pénzek hozzá. Ugye a klasszikus Bauhaus amiből a nevet kölcsönöztük, az egy eredetileg egy alulra jövő kezdeményezés volt. Ez most ugye nem az, de hát értem én, hogy a fenntartható építkezés jegyében akarjuk ezt létrehozni, csak mivel nem alulról jövő program, ezért félő, hogy pont a sokféleség ellenében hat egy felülről megszervezett program. szociáldemokraták nevében mondhatom, hogy semmi olyasmit nem támogatunk, ami a Creative Europe programból történő pénzelvonások árán valósulna meg. Tehát nem látjuk még ezt az új kezdeményezést, hogy mire jó. Szerintem más súlyos problémák vannak, amelyekkel elsődlegesebben kellene foglalkozni ugye ott tartunk, hogy már a két százalék is sérül, ami eredetileg a kulturális és kreatív szféra számára kijelölt ö, költségvetési arány lett volna. Tehát bármennyire jó ötletnek tűnhet ez a Bauhaus projekt is, szerintem nem ez most a prioritás, mert súlyos egyéb és finanszírozási problémáink vannak. Tehát ez most megint egy számomra üres, sok szép szóval bemutatott, de megfoghatatlan program, úgyhogy őszintén szólva, amíg nem biztosít arról, hogy ez konkrétumokat is tartalmaz, és hogy mik ezek, addig nem tudok erről pozitívan nyilatkozni. Köszönjük szépen. Tibet asszony. Most megszakadt az elnökünkkel is a kapcsolat, bár most visszajön éppen. Köszönjük szépen. A Rinyó képviselőjének adok két percben szót. Először is köszönöm szépen az elnök asszonynak és a biztos asszonynak is, hogy Samuel Patiról megemlékeztek, ez nagyon fontos számomra francia állampolgárként. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben a, a szakbizottságban mindig is feltettük, mindig is fontos kérdés volt számunkra az oktatás szabadsága. Két kérdésem lenne. Az első a Bauhausra vonatkozik, ami szerintem egy csodálatos gondolat, nagyon jó az, hogyha a művészetet az emberek életének megváltoztatásának céljára használjuk fel. Reméljük, hogy ennek konkrét hatása lesz eredményekben mérhető módon. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy a konkretizáció hogyan fog megvalósulni, vajon ez a hálózati szemlélet nem fogja ezt egy kicsit felaprózni, nem kellene inkább egy közös központ, és természetesen az inspirációs, illetve technikai diverzitást is figyelembe kellene venni. A Bauhaus projektben nem volt szó az európai egyetemekről, amelyek szintén fontos központjai lehetnének ennek a gondolatnak, sőt, akár még meg is erősíthetnék azokat a költségvetési sorokat, amelyek sajnos nagyon szegényesek az utóbbi időben. Ezen kívül itt van az Invest EU és más olyan költségvetési sorok, amelyek szintén hozzájárulhatnak ehhez a kérdéskörhez, és hát ezt a Bauhaus projektet a zöld átmenet költségvetésébe is bele lehetne építeni. Fontos számunkra mindez, és várjuk azt, hogy konkrétan hogyan fog megvalósulni mindez, és hogy gyakorlatilag eh, innen-onnan a büdzséből le kell hozzá csippenteni, hogy eh, az inspirációink ténylegesen eh, testet öltsenek. Ezen kívül pedig fontos az is, hogy azt lássuk, hogy csak három ország, Olaszország, Franciaország és Németország valósították meg a kulturális fellendítési programjukat, még 24 további országot várunk. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a területet egy kicsit felrázzuk, és a koprodukciós programokat is új lendülettel töltsük meg. Köszönöm. Vielen Dank, Laurence. Köszönöm szépen, Laurence. Az ID lenne a következő, de senki nem jelentkezett innen, úgyhogy a zöldek következnek. Szeminál búj. toucher, je m'associe pleinement. Én is szeretnék kapcsolódni a tanár uh, úrnak uh, nyújtott támogatása, illetve az ő családjának uh, való támogatással. Von der Leyen asszonyra szeretnék most rátérni. Természetesen nagyon sok pozitív pontot láthatunk a projekt megvalósításával kapcsolatban, de azért mégiscsak egy picit zavarnak bizonyos dolgok, főként az, hogy az évértékelő beszédben eh, milyen eh, módon esett szó erről a kérdéskörről, főként miután eddig eh, a válság tekintetében kevés szó esett a kultúráról. Egyelőre ez az egyetlen konkrét program. Középtávon nincsen semmiféle program a kulturális intézmények bezárásával kapcsolatban, amely egyébként már nagyon sok országban most éppen megvalósulóban van. Sajnos emlékeztetnék arra is, hogy a kultúra nem csak egy ilyen szép kis díszítés más prioritások mellett, hanem ennél sokkal fontosabb szerepet tölt be, és hogyha a bizottság konkrétan egy európai kulturális projektet szeretne a Bauhauson keresztül megvalósítani, akkor talán a kultúra megmentésével kellene kezdeni. Vajon el tudná-e magyarázni azt, hogy ezt a projektet az uniós prioritások között hogyan lehet megvalósítani, és hogy a kreatív szektorokon belül mindez hogyan tud majd megvalósulni. Aztán még egy gondolat az Erasmusszal kapcsolatban, valóban megfolytatódnak a tárgyalások, ugyanakkor arra is felhívnám a figyelmet, hogy amennyiben nem megfelelő a költségvetési támogatás, akkor lesznek olyan területek, amelyekről le kell majd mondanunk. Lehet, hogy ez a zöldítés lesz, lehet, hogy az inklúzió, lehet, hogy a szabad mozgás hogyha az inkluzió és a zöldítés a prioritás, akkor biztos, hogy a mobilitás fogja ezt megszenvedni. A koordinációs találkozókon is szó esett arról, hogy a kül- külpolitikai kapcsolatainkban a kultúra hogyan valósul meg, hiszen ez a 2018-as május 22-i új kulturális megközelítés részét képezte, tehát engem az érdekelne, hogy ezen a területen hogyan tudtunk előrelépni, és megvizsgálhatnánk azt, hogy hol tartunk ebben az ügyben. Uh, please press the speak button and finish. Kérem, nyomja meg a speak gombot, és fejezze be a mondatát. Please go on. Your microphone is open. You can now continue. Please go on. Je crois, je crois qu'il y a un problème. Je... Azt hiszem, itt valamiféle probléma van, mert mint hogyha le lenne blokkolva a rendszer. It works very well. Tout va bien. Nem, nem, jól működik minden, csak nyomja meg a gombot, kérjük. Vielleicht noch mal zur Erläuterung. Hadd magyarázzam el még egyszer. Annak érdekében, hogy mindenki megérts, hogyha két perc lejár, akkor én megnyomom a harangot, a gongot, ha azt kérném, hogyha hallják ezt a gongot, akkor utána még kapcsolják be még egyszer a mikrofonjukat, hogy be tudják fejezni a mondatukat. Tehát én megnyomom ezt a kis csengőt, hallják ezt a hangot, és utána még újra meg kell nyomniuk a speak gombot, hogy befejezzék a mondatukat. Das scheint nicht úgy tűnik, hogy ez nem működik jelenleg, így következik a következő hozzászóló Zeme Bárdel. Két percre. Sure. Uh, no. So, can you hear me? Hallanak-e engem? Igen, folytassa kérjük. Igen, halljuk. Jó reggelt kívánok! Sajnálatos módon gondjaim vannak az összeköttetéssel. Nem hallottam mindent, amit Gabriel asszony elmondott. Hogyha esetleg olyan dolgot kérdezek, amit már elmondott, akkor azt kérem, hagyja figyelmen kívül. Sojdrov asszonyhoz hasonlóan én is kíváncsi vagyok arra, hogy mi a bizottság véleménye az Európeánáról, hogyha az Európai Bizottság és a többi intézmény a digitális programmal kezdett el foglalkozni, akkor szerintem úgy gondolom, hogy pontosan az Európai Államnak kellene ennek a középpontjába lenni. Azt láthatjuk azonban, hogy az Európai Állam programot csökkenteni kívánják. Vannak más kérdések is, amelyek a Bauhaushoz kötődnek. Arulok annak, hogy egy kicsit elmagyarázta ezt a projektet nekünk. Tudjuk, hogy az eredeti Bauhaus nagyon innovatív volt, nem csak különböző művészeti formákat tömörített, hanem még ami ennél is fontosabb volt, ez kombinálta a technológiai innovációt a művészetekkel, annak érdekében, hogy a társadalmi igényeknek megfeleljenek, tehát tömegtermelésről, funkcionális dizájnról volt szó. a kulturális miniszterek nyilatkozatában is felszólítottak egy újfajta európai programra, a magas szintű kultúra érdekében. Nem tudom, hogy jó lenne-e az, hogyha plusz támogatást adnának erre, még az eredeti Bauhaus az iparosodás szolgálta, mi most már a iparosodás utáni időszakban élünk, és ezért más kihívásokat látunk. Kevesebb fogyasztást szeretnék, nem több termelést, és a Bauhausnál fontos volt az is, hogy ez egy alulról felfelé építkező mozgalom volt, nem pedig egy felfelől lefele e, építkező mozgalom volt. És itt jön a kérdésem, hogyan kívánják biztosítani azt, hogy az európai Bauhaus sikeres legyen? Hogyan kívánják bevonni a legnagyobb építészteket, művészeteket és más eh, szereplőket? Úgy vélem, hogy partnerségre kell támaszkodnunk, Kérem, hogy lassan zárja le a hozzászólását, mondja az elnök. Kérem, nyomja meg a speak gombot, és fejezze be a mondatát. a technikusokat azt kérném, hogyha én közbeszólok a hozzászólási idő miatt, akkor kérem, hogy hagyják nyitva a hozzászóló mikrofonját, hogy ne kelljen még egyszer a speak gombot megnyomni. Így ez a táv módon ez nem annyira működik. Az előző hozzászóló sajnos már időközben lekapcsolódott. Rendben, mondja az elnök, akkor következik a GUA hozzászója, Arsa képviselő. Sajnos nem hallható a felszólalás. Mr. Varena, I'm going to refresh your page because we can cannot hear you. Már frissítjük a... Megpróbáljuk újra megvalósítani a kapcsolatot. Um- Akkor kihasználom az időt arra, hogy én is feltehessek egy kérdést, mégpedig kíváncsi lennék arra, hogy mit tud mondani a biztos asszony, volt egy levélváltásunk, Sajnos megszakadta az elnök asszony kapcsolata. Uh, yes, thanks, Chair. And, uh... Köszönöm szépen először is, hadd uh, köszönjem meg Gabriela asszonynak az előadását, és megragadnám a lehetőséget arra, hogy az MFF-nek 3%-át uh, um, növeljék, amit kultúrára szántak az Erasmus Plus-t illetőleg bennünket is aggaszt a program jövője, hiszen a következő MFF kapcsán eh, a hallgatói mobilitást eh, veszélyeztették a csökkentésekkel. Az Erasmus nagyon fontos a különböző szakképzettség eh, növelése szempontjából. Szeptember 18-án már hangsúlyoztuk az állásorolási indítványunkban, hogy több támogatásra van szükség az Erasmus Plus kapcsán. Viszont figyelembe kell vennünk a realitást is, tehát több konkrét intézkedésekre van szükség az Erasmus Plus kapcsán. Másrésztről a mobilitás hatása a környezetre, az Európai Bizottságnak proaktívabbnak kell lennie, csökkenteni kellene a különböző közlekedési módok használatát, főként azokért, amelyek nagyon szennyezőek, és biztosítani kell azt, hogy minden hallgató részt vehessen az Erasmus Plus-ban. Ön mit gondol ezekről a kérdésekről? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Eléggé időbeli nyomás alatt állunk, ezért csak röviden fogom feltenni a kérdésemet, hogyha már az MFF tárgyalásokat le akarjuk zárni, akkor mindenképpen kell egy szimuláció arra vonatkozólag, hogy a jelenlegi javaslatok hogyan fognak kihatni majd a programokra. Kértem újabb információkat, és továbbra is szeretnénk egy ilyenfajta szimulációt látni, hogy tudjuk, hogy az Európai Bizottság vagy a tagállamok javaslatát hogyan kell látnunk a 2008-as bizottsági javaslathoz képest. Ezen kívül sürgősen áttekintést kell kapnunk arról is, hogy milyen fajta tisztességet tudunk lefolytatni majd költségvetési szempontból, ezért jó lenne, hogyha lehető leggyorsabban le tudnánk zárni ezeket a tárgyalásokat. Ez a bizottság érdekében is áll, nekik is jó lenne, hogyha ők is kapnának egy költségvetési szimulációt. Most eh, Maria Gabrielnek megadnám a szót arra, hogy 5 percben válaszoljon, és a második eh, fordulóban másfél percre kell csökkentenünk a hozzászólók felszólalási idejét, mert különben kifutunk az időből. 5 perc biztos asszonyom. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdem, hogy a kérdésekre választ szeretnék adni. a Soldrovának szeretném megköszönni azt, hogy a rugalmasságról beszélt, illetve arról, hogy az Erasmus-t továbbra is folytatnunk kell, támogatnunk kell a virtuális világgal szemben a visszafizetési rátákról fogok majd beszélni a csapatommal, és szerintem mindenképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy ez egy olyan realitás, amely még itt marad egy ideig, úgyhogy alkalmazkodnunk kell. Ami a nemzetközi szintet illeti, itt nem csak arról van szó, hogy megállítanak-e bennünket, vagy sem a határok, hanem hogy olyan formátumokat kell létrehozni, amelyek virtuális szinten a mobilitást lehetővé teszik. Ugyanakkor szeretném a Kult szakbizottságot arról tájékoztatni, hogy ez a fizikai mobilitás semmiképpen sem válthatja föl akkor, amikor már ez lehetővé lesz. Bröton biztossal is beszélni fogok, Egyébként digitalizálódik a platform is, hiszen 2018. szeptemberéről beszélünk. Egy elég kritikus jelentésben világosan kimondtuk azt, hogy az európai platformoknak digitalizálódniuk kell. Én úgy látom, hogy ez egyébként elég jól halad. Én magam is részt veszek egy ilyen platformban, és megérkeztek az újságírók is, akik ezt, akikkel együtt dolgoztunk ezen. Úgyhogy én nagyon elkötelezett vagyok, Bröton biztossal beszélni fogok, és megvizsgáljuk azt, hogy mit lehet tenni büdzsé ügyben. Májrever asszony kérdése a Bauhaus-al kapcsolatban. Nos, hát mindazok a kérdések, amelyek nem világos, nincs, amelyekre nincsen még világos válasz, azok valóban aggasztóak. Először is az Európa kreatívából meglévő pénzekre kell gondolnunk. Tudjuk, hogy ez kevés, és tudjuk azt is, hogy a helyzet nagyon nehéz az egész szektor számára, tehát semmiképpen sem ilyen üzenetet kell küldeni, úgyhogy én mindenképpen mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez ne így valósuljon meg a Bauhaus három fázisáról beszélve, az első a design fázisa, a tervezés. Ez 2021-re vonatkozik, egy kis időre van szükségünk, együtt kell terveznünk a különböző innovációs szakemberek, építészek, mérnökök, művészek a különböző projekteket fogják értékelni, és aztán majd lesz egy pályázati felhívás 2021 második felében, amely a konkrét programokra fog vonatkozni. A második fázis lesz a diffúziós fázis, ez 2022-re esik majd, ezen kell most elgondolkodnunk, ugyanis jelenleg úgy tűnik, hogy öt Bauhauser alapító tag dolgozik majd az fenntarthatóság, az életstílus és az építészet kérdéseiben, de lehet, hogy más témákra is reflektálhatnak, szociális kohézió, klímaváltozás, demográfia vagy energiahatékonyság. Ami bennünket illet, egyenlőre még a definíciók fázisában vagyunk, úgyhogy az öt nagy projektek mindenből minimum egy a kulturális innováción kell majd alapuljon. Rá kell világítanunk a az egész kulturális szektor felé arra, hogy részt vehetnek ők is ebben a munkában. Egy második kérdés, ahogyan elmondtam már, vannak olyan platformok, amelyek nagyon pozitív szerepet tölthetnek be a Creative Unite-ra gondolok, ez egy olyan platform, amelyen 21 ezeren vesznek részt, és egyébként nagyon világosan megmutatkozott az is, hogy ők képesek mobilizálódni, és meglátjuk azt, hogy mire tudjuk még felhasználni mindezt. És valóban nagyon fontos a szoktatási központok bevonása ebbe a folyamatba. Egy másik dolog a Horizon Európa program, ott van például egy új feladatkör is, amely a az intelligens városok, a klímaváltozás szempontjából semleges városok programját illeti. 100 európai város szeretnénk megvalósítani. Az öt Bauhauson belül törekedni kell erre a célkitűzésre is, ennek a megvalósítására. Jó lenne, hogyha ez a száz város jó példával járhatna elő. De természetesen mindezzel még várhatunk mert először az Európai Regionális Fejlesztési Alapról kell beszélnünk. Eliza Ferrerával beszéltem már erről, ez egy fontos projekt számunkra, és gyakorlatilag ezekben már most is szerepelnek olyan költségvetési sorok, amelyek a kapcsolati, tehát a hálózatok kiépítését szolgálják. Tehát fontos az, hogy a kulturális szektorban hiányzik ez a fajta összeköttetés, nagyon fragmentált, nagyon divers ez a szektor, ezért lenne fontos a kapcsolatépítés, a hálózatok kialakítása. És ezért beszélek erről most. 2021-ig kell megtalálnunk a jó kérdéseket, és fel kell tennünk továbbra is az úgymond gonosz kérdéseket. Rá kell világítanunk a problémákra, látnunk kell azt, hogy hol vannak az előnyök, de hol vannak a kockázatok. Ami engem illet, én mindenképpen azt szeretném elérni, hogy en, a kulturális szektor ennek az egész kezdeményezésnek a központjába álljon. A célunk ugyanis az, hogy a Bauhaus Európán keresztül a jövőbeli uh, kulturális uh, örökségünket valósítsuk meg, és önöknek igaza van, valóban nagyon óvatosnak kell maradnunk, mert uh, az ördög sokszor ez a részletekben rejlik, nem szabad, hogy kettősések valósuljanak meg az Erasmus programmal, az Európa Kreatíva, vagy, az, e, vagy a Horizont Európán keresztül ne ugyanazokat a dolgokat valósítsuk meg. Tehát egy tényleges hozzáadott értéket kell megvalósítani, ez fontos. És az én szándékom az pontosan erre vonatkozik, ami a külkapcsolatokat illeti. Nos, itt mindenképpen szeretném elmondani azt, hogy mennyire fontos kérdést vetett ön fel. November 12-én Borel úrral egy konferenciát fogunk tartani a külkapcsolatok és a kulturális kapcsolatok témakörében, és valóban nagyon fontos lesz az, hogy továbbra is odafigyeljünk erre. Decemberben mindenképpen szeretnék egy új agendát beindítani a kultúra, az innováció a területén a nyugat-balkáni államokkal. Itt nagyon nagy potenciálok vannak arra vonatkozólag, hogy az Európa kreatívában részt tudjanak venni ezek az országok is, és valóban az Európa kreatíván keresztül a régiókat is be lehet építeni ebbe a folyamatba. Két nagy projektre gondolok, amelyek rámutatnak arra, hogy vannak olyan országok, ahol akár geopolitikai feszültségeket is fel tudnak oldani a kultúrán keresztül. És hát szeretnék a Bauhausra még egyszer utalni, ez nagyon nagy kihívás, és azt hiszem, hogy ezt azért popularizálni is kell, ismeretterjesztő szintén való, vala, valóban az éves építész díjra is gondolok, a fiatal építészeknek adott díjakra. Elnézést kérek. Szeretnék emlékezni. Szakítom. Öt perc lett volna erre, és 18 perc foglalkozunk a témával. Kérem biztos mondja, hogy fejezze be gondolatmenetét. Je, je, je finis. Oh. Jó, akkor befejezem. Csak annyival, hogy Baréna úr kérdésére azt válaszolom, hogy az Erasmus zöld változata tényleg nagyon fontos a mobilitás szempontjából is. A közlekedési szempontok nem a legfontosabb prioritás a mi szempontunkból, de vannak olyan európai régiók, amelyek például vonattal nem is valósíthatók meg, nem is közelíthetők meg, Ciprusra gondolok, vagy más területekre. Úgyhogy el kellene gondolkodni azon, hogy mit tegyünk szemináriumok megvalósításán keresztül a, zöldek, a fiatalokat be kell vonni ezekbe a projektekre, ültessenek fákat a fiatalok, és így tovább. Köszönjük szépen. Most a második körben kérdezem, kérem a felszólalókat, hogy tényleg nagyon tömören szólaljanak föl, másfél percet tudok mindenkinek adni, ideértve a biztos asszonyt is a végén, másfél perc után meg fog szólalni a csengő, és én ezt el fogom fogadni elnökként, mert nem tudunk hosszabbítani, más témák is sorakoznak még előttünk. Sajdrova asszony kap szót a néppártól. Másfél percben. Köszönöm szépen, biztos asszony, válaszát. Elnézést. Kérek, hogy kicsit egy más témát érintek, de egy kollega már felvetette. A Bauhaus az eredeti, az építészetben, a művészetben egy nagyon fontos időszak volt, de hát ugye nagyjából száz évvel ezelőtt zajlott. Most pedig az innovációt kéne támogatni, a jövőt, a jelent az új intézményeket, kereteket, infrastruktúrákat, ideértve az építészetieket is, de ökológiai struktúrákat, hogy az építészek is beépítsék jobban a gondolkodásukba az ökológiát. És ezt a törekvést meg is kell támogatni pénzügyileg. Tehát ha létrejön ez az új Bauhaus, akkor az egy alulról táplálkozó kezdeményezést legyen, ahol a művészek és az ökológusok összefogásával alulról jövő gondolatokat, ötleteket valósítunk meg. Elnézést félbe kell, hogy szakítsam, letelt a másfél perc, mondja az elnök. Mindenkinek másfél perce van. Dominik Ruiz Teveszának adok másfél percben szót, amit szigorúan betartok, Minden elnök. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Gabriel biztos asszonynak, hogy rendelkezésre állt, és hogy elmondta az álláspontját. Jó volt önt látni és hallani. Tudjuk, hogy önt is érintette a Covid. Három jó dolgot látok én a Bauhaus projekt tervezetében. Koordinátorommal közösen a Green Dealhez való kapcsolódást, és az együtt kreáció, a co-creation gondolatát emelném ki ezek közül. De láthatóan költségvetési gondok lesznek, hogy honnan jön majd erre a pénz. Lehet, hogy a helyreállítási alap ö, ezt majd tudja finanszírozni, de az az egész kultúráért felelős. És garantálnunk kéne valóban, hogy alulról fölfele építkező lehessen a program, és legyen new esztétika, de legyen új Európa is a gondolatok között, és az európai értékek megvalósulása, tehát nem csak egy építészeti átalakulást akarunk támogatni, ami nem feltétlenül európai feladat, hanem az a feladat, annak idején az eredeti Bausz sem egy vákumban jött létre, hanem egy politikai, társadalmi helyzet, egy filozófiai iskola folyamányaképpen, és közepette is folyamányaképpen. Tehát itt a kulturális polgárság gondolatát emelném ki. Önt is félbe kell, hogy szakítsam, elnök, mondja. Letelt a másfél perc. Következő felszólalunk a Rinyú képviselője, Patrick Devel. Ilana Sikorel, bitte press the speak button. Nyomja meg a speak gombot. Merci, est-ce que vous m'entendez? Hallanak jól? Köszönöm szépen, igen, hallom, elnök asszony, kedves kollégák, biztos asszony. Néhány napon belül a francia diákok visszatérnek az iskolákba a ö, szünet után, és Samuel Pátit fogják ünnepelni. Ez egy nagyon nagy sok volt ugyanis az ő meggyilkolása Franciaország és Európa számára, úgyhogy köszönjük azt, hogy ezt a plenáris üléseken is megünnepelték, megemlékeztek róla. Ez a sok, ez annál is erősebb, mert egy olyan szeméről, egy olyan férfiről van szó, akit nagyon jó tanárként ismertek, és egész életét az oktatásnak, a tanításnak szentelte. Ezért minden tagállamban szeretnénk egy Samuel Páti utcát megvalósítani, módosítani, mert ez az európai identitás lényegét érintené, amelyet az iszlám radikalizmus akart kiírtani. Nagyon fontos számunkra az, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és hogy a szólásszabadságot támogassuk. Gabriel asszony, ön, Thierry Breton, tám, Thierry Breton kezdeményezését támogatja-e abban a tekintetben, hogy egy európai, olyan európai oktatást kíván létrehozni, amelyben ö, a szólásszabadságot, illetve az oktatási szabadságot az iskolákban és a az egyetemeken is megvalósítsuk, hogy ne egyen egyen, tehát ugye ne az egyetemesség ellenébe menjünk az Egyesült Államokból érkezett hatások hatására. Köszönöm szépen. Szalima Jembúnak adok szót. Merci, Köszönöm szépen. Egy kollégát kívánok most helyettesíteni. Gabriel asszony, ön szerint a kultúra és az oktatás, a média és a sport hatása milyen lehet a von der Leyen asszony által bemutatott program szempontjából a radikalizmus elleni harcban? A második kérdésem, hogy mi lesz az ön szerepe, és mi lesz a mi szerepe, szerepünk ennek a programnak a megvalósításában? Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen rövidséget is. Andrei Szabakovnak adok szót az ECR frakciótól. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a biztos asszonynak, amit elmondott. Sok tekintetben egyetértek vele. Ursula von der Leyen elnök asszony egyetlen egyszer sem említette meg a kultúra szót az EU értékelő beszédében, és így nem nagyon áll össze a kép nekem, hogy ez az új hirtelen jött Bauhaus projekt mennyiben integráns része valóban a bizottsági politikának. Európa most is karanténban van, és valóban szükség lenne az újjáépítésre, és támogatni kéne a kultúra teremtők túlélését, de abban is biztos vagyok, hogy majd végül minden pénz a turizmusra fog menni, mert mindenki, a döntéshozók többsége a turizmusban látja a kultúra egyetlen megnyilvánulását, és elfeledkezünk a valódi kultúra teremtőkről, akik nem csak kirakatba teszik a termékeiket, hanem alkotnak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy az Erasmus program keretén belül továbbra is és megnövelt mértékben kapjanak támogatást a kultúrateremtők. Köszönjük szépen! Alexis Javulisnak adok szót. Can you hear me? Hallanak? Igen. Köszönöm elnök asszony a szót. 51 társammal együtt aláírtam egy követelést, amelyben a művészek támogatását kérjük a pandémia kapcsán. Az a és hogy megerősítsük támogatásunkat, magunk is létrehoztunk egy alapot saját pénzből, amelyet szeretnénk promoválni és kiegészíteni. Ez nyilván nem a művészek díjazását tartalmazó pénz, hanem a létük fenntartását létre, tevő, létre lehetővé tevő alap lenne. A tagállamok a copyright és a vonatkozó jogokról szimpóziumot tartanak, és a 18-as cikkről itt lenne az ideje, hogy szó legyen, amely benne van a szerződésekben, hogy a művészeknek megfelelő megélhetést kell biztosítani, és most ebben a különleges időszakban, ha meg akarjuk menteni a kulturális ágazat alágazatait, sürgős lépésekre van szükség. A kulturális biztostól kérdezem, hogy milyen intézkedéseket terveznek, amelyek arányosak a kihívással, és mit tekintenek a szerződésben lefektetett méltó díjazásnak, amit az EU-nak garantálnia kell. Köszönöm szépen! Izabel alfinak adok szót másfél percben utolsóként ebben a körben. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves biztos. Ön többször is ellátogatott már hozzánk az utóbbi időszakban, és mi mindig is beszéltünk arról, hogy milyen problémák mutatkoznak a kulturális szektorban. Ezek gyakorlatilag teljesen térdekényszerültek. Én természetesen értem azt, hogy ezt a programot meg akarják valósítani, de mégse értem pontosan, hogy konkrétan és milyen időkorlátok alatt akarják támogatni a kreatív iparág laboratóriumait, hiszen a kreatív iparágban a művészek teljesen térdre vannak kényszerítve, hogyan tudjuk támogatni őket. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy ön beszélt egy platformról is, amelynek az a célja, hogy az előadásokat meg lehessen osztani. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a tagállamokban teljesen különbözőek az időhatárok, de nem csak az időhatárok, hanem a szabályok maguk is. Éppen ezért nem tudom, hogy ön Európai Bizottság részéről mit tud tenni annak érdekében, hogy a kompetenciákat betartassuk, ugyanakkor legyen valamiféle közös szabályrendszer, hiszen nagyon nagy platformokról van szó, és hogy hogyan lehetne megvalósítani mindezt fizikai szinten is, tehát olyan módon. Köszönöm szépen. Most öt percben még a biztos asszonynak adok szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Öt percben, tehát öni a szó. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je commence avec la question que vous avez. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy a szimulációra utalnék. Nagyon furcsa az, hogy ezt újra felvetettem, mert hogyha jól tudom, a parlament már megkapta ezt, Amennyiben ez nem történt meg, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy a mai napon ez megtörténjen. Sojdrova asszony, még egyszer köszönöm szépen, hogy ismét rávilágított arra, hogy a Bauhaus egy olyan alapvető kezdeményezés kell maradjon, amely tényleg a kultúrát támogatja. Nagyon fontos számunkra az, hogy egy bottom-up megközelítést alkalmazzunk. Ez kell, hogy maradjon a szíve, a motorja az egész témának, és én természetesen támogatom mindezt. Ami az innovációt illeti, ez természetesen nem csak az építészetben valósul meg, ez egyértelmű, de hát világosan kell látnunk azt is, hogy honnan fogjuk mindezt finanszírozni, hogy mindezt a helyreállítási alapból ez egy nagyon jó ötlet, csak nem tudom, hogy a tagállamok mennyire lesznek képesek ezt megvalósítani, hiszen tudjuk, hogy a tagállamok nemzeti stratégiái programokat kell, hogy írjanak, de hát majd ezekből derül ki, hogy milyen programokat kívánnak támogatni. Én egyenlőre eléggé óvatos vagyok, mert nem szép szavakat, hanem tényleges konkrétumokat szeretnék látni a tagállamok részéről, mert látjuk azt, hogy vannak olyan tagállamok, ahol vannak jó gyakorlatok, például a platform tekintetében. Ezek jó példák, de még a platformon belül is azt látjuk, hogy nagyon kevés tagállam tesz ténylegesen valamit a szektor megsegítésére. Ezért is mondom azt, hogy tényleg jó ötlet az írók, a költők bevonása mindebbe. Nagyon jó ötlet ezen kívül az is, hogy Samuel Peti utcát, tehát hogy róla utcát nevezzünk el minden tagállamban, és valóban, amikor a digitális kérdésekkel foglalkoztam, már akkor kimondtam, hogy ami offline illegális, annak online is illegálisnak kellene lennie, mert sajnos a digitális térben olyan dolgok történnek, ahol az alapjogokat meg kell védenünk, úgyhogy én mindenféle olyan kezdeményezéset támogatni fogok, amely erre vonatkozik a digitális oktatással kapcsolatban is nagyon fontos, hogy a dezinformáció ellen is felvegyük a harcot, és javasolni fogom azt is, hogy legyenek olyan iránymutatások, amelyek erre vonatkoznak, úgyhogy mindezek a kérdések természetesen összefüggenek, és teljes mértékben egyetértek önökkel, illetve Bröton biztossal is a internetes térség kialakításával kapcsolatban. Sajnos megszakadt a felszólalás. Bei mir war jetzt gerade das Bild eingefroren. Äh, megszakadt a kapcsolat, vagy befejezte biztos azt, hogy nem értjük teljesen a helyzetet, hogy kikapcsolt, vagy pedig a technika ördöge szakította félbe. Úgy tűnik, hogy technikai a probléma, mert nem válaszol. Biztos asszony. Ha sikerül megoldani, kérem a kollégákat, oldják meg. Ha pedig nem, akkor köszönöm biztos asszonynak, hogy velünk volt ma, ha még hall egyáltalán minket, és kérjük válaszolja meg írásban azokat a kérdéseket, amelyekre nem volt esetleg ideje is szívesen kifejtett volna. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Persze továbbra is sok kérdés nyitott maradt, főleg az, hogy ezt a Bauhaus projektet miből finanszírozza majd a bizottság. Az ötlet jónak tűnik, de sok kérdésünk lenne, még nem tudjuk, hogy honnan jönne a pénz. tehát legalább vázlatosan azért jó lenne tudnunk, hogy mi a terv e tekintetben. Köszönöm szépen ezt a konstruktív hozzáállását a biztos asszonynak a kérdésekhez, és hogy rendelkezésre állt, és várjuk újra majd egy ülésünkön. Következő napi rendi pontunk eszmecsere a magyar Színház és Filmművészeti Egyetem kérdéséről. Sok európai médiumban elhangzott, hogy itt egy kritikus helyzet állt elő. A szervezeti struktúrát kívánja megváltoztatni a magyar kormány, erről nyilván majd részleteket is megtudunk. Egy magán ö, alap működtetni az egyetemet a jövőben, és a felügyelő tanácsának, ennek a, alapítvány felügyelő tanácsában viszont közvetlenül a kormány képviseltetné magát, sőt, gyakorlatilag többségileg szinte kizárólagosan kormányképviselők ülnének benne. Erről az egyetem előzetes vezetőségét meg sem kérdezte a kormány, és ezért a rektor és a diákok ellenállásba mentek át, szüntetnek ez ellen. Továbbra is kérdés, hogy érvényesül-e így módon a hagyományos oktatási függetlenség, az akadémiai szabadság. Súlyos a vád, mert ennek a megsértése az európai elvekkel szembe megy, és ez számunkra nagyon fontos érték. Emellett mindig kiálltunk eddig is, és eztán is ki fogunk állni. De hogy mindkét felet meghallgassuk, úgy gondoltuk, hogy meghívunk két-két képviselőt, a szemben álló felek képviseletében, és hát ha majd a velük folytatott eszmecsere során jobban kiderül, hogy mi is a vita tárgya, és hol tart az ügy. Remélem, hogy gyümölcsöző, fair, nyílt vitát tudunk lefolytatni most. Mindkét fél, fél képviselőt meghívtuk, tehát a kormány részéről György László miniszter urat, és Vignyánszki Attila urat, aki a felügyelő tanács elnöke lenne, Upar László urat, aki az egyetem korábbi rektora volt, és Milovics Hannát, aki pedig a diák önkormányzat képviseletében jelentkezik be most. Köszönöm, hogy mind a négyen elfogadták meghívásunkat és akkor elmondanám, hogy hogyan zajlik a mai vita. Minden előadónknak 4-4 percet fogok adni. 4 perc után szigorúan leáll a kapcsolat, tehát be kell tartani a beszédidőt. Utána két körre lesz a kérdéseknek és válaszoknak. Minden frakció az Európai Parlamenten belül szót kap, kérdést tehet föl, utána jön a válaszok köre, három-három percet kapnak a válaszadók, meghívott előadóink, és végül pedig a bizottság kapja meg, az Európai Bizottság két percben a szót. Elsőként akkor György miniszter urat fogom szólítani négy percben, és utána a másik három előadónkat is ugyancsak négy-négy percben, utána következnek a képviselői kérdések vagy felszólalások. Vegyék komolyan a négy percet, meg kell, hogy szakítsam önöket négy perc után. György miniszter úr, kérem, hogy tájékoztasson önünket a magyar kormány álláspontjáról ebben az ügyben. Can you hear me? Good morning, ladies and gentlemen. I hope you can hear me. Madam... Jó napot kívánok, remélem, hogy hallanak. Köszönöm, hogy megadták ezt a lehetőséget számunkra. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy valóban egy szakmai uh, vitát folytassunk. Ezeket a kérdéseket az magyarországi felsőoktatás megújítása keretében kell látnunk. Sikeres külföldi modellekre alapozva szerettük volna az egyetemeket közelebb viszni az ügyfelekhez, a piachoz, eh, a szereplőkhöz, ebben az esetben a filmiparhoz. Az egyetemek autonomitását az alkotmány garantálja. Ez több autonomitást ad, ez az új modellváltás, nem pedig eh, kevesebbet. 2019 és 2020 folyamán 8 egyetem hajtott végre ilyen modellváltást, 7 egyetem esetében sikeresen, gördülékenyen ment végbe ez a modellváltás. A konfliktus csak az SFE esetében áll fel. Nagyon fontos tudni azt, hogy a kormány és az SFE 12-szer folytatott tegyalásokat a modellváltás előtt, 13 volt a nyári szület előtt, és részt vehettek a rektorok, illetve az önkormányzat, hallgatói önkormányzat képviselői is. Az egyetemi hallgatók, illetve a struktúra vezetőinek meg kell alapodniuk az új kuratóriumról, szakmai módon kell eljárni egymással. Mindkét oldalon kitűnő személyeket látok, és remélem, hogy sikerül majd megállapodásra jutni. A top 10 filmművészeti egyetem közül a legtöbb magánkézben van. A legtöbb oszkárt azok nyerik, akik magánintézményben jártak. Az elmúlt tíz évben Andi Vajna vezetése alatt a magyar filmművészet kronos figyelmet kapott. Budapest lett az egyik legnagyobb filmipari központ Európában, London után mi voltunk a másodikak. Számos rendező és színész kapott magas díjakat. Az SZF-nek is a törekvés az az, hogy egyeleget tegyen az elvárásoknak. Négyszeresre kívánjuk növelni az SZF e költségvetését. Ez azt jelenti, hogy 3 millióról 12 millióra növeljük az állami támogatást, 3 milliót a műveleti kiadásokra, 3 milliót a képzésre, és 6 milliót pedig az infrastruktúra fejlesztésére szánunk. Hölgyeim és uraim, érzékenységek vannak a tárgyaló aztán mindkét oldalán. Empátiára, türelemre eh, van szükség, hogy sikerüljön a film és színház eh, egyetem jövője szempontjából erre van szükség, hogy ezt ki tudjuk dolgozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászólunk négy percre Upor úr kapja meg a szót, aki az egyetem korábbi rektora, és kérném, hogy az ő nézőpontját mutassa be most nekünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy érdeklődnek ügyünk iránt. A 165 éves eh, SFE egy kis pont a, az európai felsőoktatás térképén, de ez a kis egyetem 15 ezer embert vonzott az elmúlt héten Budapesten. Hogyan lehet ez? Az intézményünknek egy kikényszerített átalakuláson kellett végre mennie. Ezen átalakulás végén eh, elveszítettük azokat a garanciákat, amely az autonómiát illetené az egyetem vezetői szinte mind lemondottak augusztus végén, és ugyanakkor augusztus végén az egyetem hallgatói elfoglalták az egyetemet. Hogyan történetett meg ez? Az autonómia, amiről az előző hozzászóló beszélt, nagyon fontos érték, nem csak amit az alapvető európai kartája is garantál, hanem az európai alkotmány is garantálja ezt. És az elmúlt események azonban ellentétesek mindezzel. Számos egyetem, ahogy önök is hallhatták, hasonló átalakuláson kellett, hogy keresztül menjen. Államiból magániskolába alakáltak át, viszont ez a magán, és itt is van egy kis csavar, közpénzt kapnak, köz ellenőrzés nélkül, fékek és ellensúlyok nélkül, vagyis az autonómia a kuratóriumra száll, nem pedig az eh, egyetemre. Ezek az egyetemek esetében a kuratóriumot eh, a kormány, a minisztériumok eh, nevezik ki közvetlenül, és így megvan az esély annak, hogy beavatkozik ez a kuratórium az egyetemi életbe. A mi esetünkben a kuratórium kihasználta ezt a lehetőséget, nagyon messzire mentek a műveleti előírások, a szenátus elvették, például az igazgatók vagy osztályvezetők kinevezése kapcsán. Ez tovább megy, mint egy asztrakt elképzelés elfogadása, de igazából arról van szó, hogy az önrendelkezéstől fosztanak meg bennünket. Az átalakulás során az egyetem korábbi vezetői kifejezték aggájaikat, alternatívákat próbáltak megfogalmazni, a hallgatók tüntetéseket szerveztek, egyetlen egy kérésünket, követelésünket sem válaszolták meg. Az úgynevezett tárgyalások eh, során sem hallgatták meg a mi kéréseinket. több ezer művész, több száz művészeti intézmény volt velünk szolidáris. A tüntetőknek sikerült a politikát nagy részben távol tartaniuk, viszont most az egyetem nem fog ja, feladni a küzdelmet, a kuratórium csak közleményekkel, közlemény kommunikál velünk, akár egy nap alatt is megváltoztatják a szabályokat. A múlt héten arrogáns módon próbálták megoldani a problémát, mégpedig úgy, hogy az új kancellár az internetet lekapcsolta és bezárta az összes osztálytermet a az épületeinkben, amely teljesen egyreálló fellépés a történelmünk során. Ennek tükrében nem meglepő az, hogy több ezeren voltak velünk a múlt pénteken Budapesten. A kérdés az az, hogy mennyire próbálják itt a saját alkotmányt megvédeni für Ihre... Köszönöm szépen az állásfoglalását. Vignyászki Katilának szeretném megadni a szót, aki a kuratórium elnöke. Vignyászki úrnak megadjuk a szót, ugyancsak négy percre. Kíváncsiak vagyunk az ön véleményére is. Herr Vidnyansky, please press... Vidnyansky úr, a speak gombot kérjük nyomja meg. Nem halljuk Vinyánszki urat, nincs hang. Vinyánszki úr, nem halljuk. Ich würde gerne die Technik bitten. Kérem a technikusokat, hogy próbálják megoldani a problémát. Addig megadjuk a diák önkormányzat képviselőnek a szót, és utána újra visszatérünk Vinyánszki úrra, reméljük működni fog a kapcsolat. Parancsoljam. Good morning, thank you for inviting us. My... Köszönöm szépen, Milovics Hanna vagyok, a diák önkormányzat alelnöke vagyok és az egyetem diákjai nevében beszélek most. Nagyon hálásak vagyunk, hogy meghallják a hangunkat. Tudatában voltunk már régóta az egyetemek átalakítási szándékának, már március óta, és Innovációt ígértek nekünk, fejlesztést, jobb infrastruktúrát és nemzetközi kapcsolatokat. Ehhez képest az a módszer, ahogyan a minisztérium ezt az átalakítást levezényelte, nagyon méltatlan volt, mert nem tárgyaltak senkivel az előző vezetőségből, sem a diákokkal. Júniusban lemond, a vezetőink, mi pedig diákok összeállítottunk egy listát arról, hogy szerintünk mi garantálná az autonómiánkat. Ezt a listát azonban nem vették figyelembe, és ö, gyors eljárásban elfogadtak egy ö, jogszabályt, amelyben semmilyen gondolatunk nem jelent meg. Az SZFE közösségét ezekről a döntésekről a sajtó keresztül tájékoztatták. Az újonnan felállt vezető testület, alapítványi vezetőségben nem vehetünk részt, semmilyen beleszólásunk nincsen az egyetem működésébe, jövőnkről és a munkatársak jövőjéről kizárólag ez a kormány által létrehozott alapítványi testület dönt. Ezért foglaltuk el az épületet. Kezdettől fogva mondtuk, hogy mi tanulni szeretnénk, szeretnénk olyan kereteket, amelyek között nyugalmasan folytathatjuk a tanulást. A blokkádot azonban kénytelen vagyunk fenntartani, mert a jelenlegi körülmények között az egyetem autonómiája nem garantált. Időközben minden egyetemi épületet lezártak előlünk, ideértve a kollégiumot is, és több termet is. Ideértve azt az előadó termet, ahol naponta gyülekeztünk, ahol a mi döntéshozó testületünk a Demokratikus Diák Önkormányzat ülésezett. Ez a modell sajnos nem csak a mi egyetemünket érinti Magyarországon. Előttünk már hét másik egyetemet alakították át hasonló módon, adtak alapítványi kézbe, amely látszólag az államtól való eltávolodás valójában az állam alá való besorolást jelentett minden esetben. Egy életre nevezik ki a felügyelő testületek tagjait, úgyhogy esélye sincs hosszú távon sem az egyetemi közösségnek arra, hogy bármilyen demokratikus módon beleszóljon az egyetem működtetésébe. És ráadásul további egyetemeket terveznek ilyen struktúra alá szervezni. We are ready. Az egyetemünk jövőjéről szeretnénk a minisztériummal tárgyalni, de csak akkor, hogyha egyenlő félnek tekintenek minket, és az autonómiánkat garantálják. A jelenlegi struktúrában ez nem valósul meg, és a legalapvetőbb oktatási és szakmai célok sem megvalósíthatók szabad módon. Ez az egész magyar társadalom szabadságát érintő kérdés. Köszönöm, hogy meghallgattak. Vielen Dank, Frau Milovic. Köszönjük szépen, Milovic asszony. Most megpróbáljuk újra létrehozni a kapcsolatot Vinyánszki Attilával. Kérem a technikusokat, hogy tegyék meg ezt. Látjuk Vignyánszki úr, de nem halljuk. Mr. Fitlaski, I will refresh your page because of problem with your, with your sound. Frissíteni fogjuk az oldalt, amelyen megjelenik, hogy hát ha újra a frissítéstől megjön a hang. Nem halljuk továbbra sem. We are going to call Mr. again. To sort... Próbáljuk újra hívni Vigyászki urat. Kérjük, jelentkezzen be ismét, nyomja meg a speak gombot az alkalmazásban. Vinyánszki úr, kérjük, hogy próbáljon újra bejelentkezni, nyomja meg a speak gombot a részünkről. Tudjuk fogadni az adást. Ich Elnök. Úgy néz ki, hogy nem akar összejönni ez a kapcsolat. Én még várnék egy-két percet, hogy ne a technikán múljon, hogy nem tud megszólalni a kormány másik képviselője. Tehát egyelőre várunk, várjuk Vigyenszki úr bejelentkezését, sőt, később is megpróbáljuk kapcsolni, ha most nem sikerül, egyelőre még adok időt a helyzet kezelésére. Vitnyánszki, Vitnyánszki úr hall minket? Mi nem halljuk önt továbbra sem. Látjuk, de nem halljuk. Is there perhaps a possibility that he can call... Esetleg eh, megpróbálhatjuk, úgy kérdezem a technikát, hogy Vidnyánszki úr telefonon hívja minket? és akkor abból vegyük a hangot. Nagyon fontos lenne, hogy megszólalhasson. Technikát kérem, hogy adja meg Vinyánszki úrnak a lehetőséget, hogy telefonon jelentkezzen be. Akkor persze nem lesz tolmácsolás. Ja, es scheint nach wie vor das technische Problem. Úgy látom, hogy a technikai probléma fennáll, mondja az elnök. Valamilyen nem tudjuk, hogy hol van a hiba. Úgy látszik, hogy ennyi idő alatt nem sikerült megoldani. Még egy utolsó esély. Nem, továbbra is csak látjuk Vigyánszki urat, de nem halljuk. Elnök, akkor most megnyitom a kérdések és válaszok első körét, és reméljük, hogy egy későbbi időpillanatban még mindig be tudjuk kapcsolni Vignyánszki urat a beszélgetésbe, mert fontos, hogy az alapítvány elnökével, az alapítványi felügyelőtestület elnökével is tudjunk eszmét cserélni. De most nekem el kell kezdenem a lehetőséget megadni a kérdésekre, válaszokra. Vigyenszki úr, maradjon velünk, megpróbáljuk később majd ismét szóhoz juttatni. Sojdrova asszonynak adok először két percben szót. Entschuldigung, ich habe die falsche Liste Elnézést, rossz nevet mondtam. Milan Svernek adok szót. Javítja magát az elnök. Milan Zver. Milan Zver, tessék, megadom a szót. Távkapcsolaton keresztül, ha sikerül. Auch da scheint es ez sem működik, úgy látszik. Akkor Pétra Kamert Ébertnek adok szót. Ő a következő a listámon. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das funktioniert. Köszönöm szépen, remélem, hogy én hallható vagyok. Petra, nem látunk, csak hallunk, úgyhogy kérlek, akkor beszélj angolul, mert ha nincs kép, akkor nincs tolmácsolás sem. Ich habe meine Kamera an. Ah, megjött, megjött a kép, jó. Jó, beszéljen. Köszönöm szépen. a különböző szempontok kifejtését. Szerintem a Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításával az európai kormány tovább akarja korlátozni az európai alapvető jogok érvényesülését a magyar társadalomban. Emlékeztetnék rá, hogy ezek az alapértékek a csatlakozással érvényesek és kötelezőek minden tagállamra. György miniszter úr, ez a kormánybarát kuratórium, amelyet önök létrehoztak, és amelynek az élére Vignyánszki Attilát állították, ez teljesen elvette az egyetemtől az autonómiát, sem a kinevezésekre, sem a tantervre nincs ettől kezdve hatása az egyetemi képviselőknek. Hogyan kívánja a kormány és az alapítvány megvalósítani azt, hogy a diákok és a tanárok is szóhoz jussanak a döntéshozásban, és milyen alapon, elvek alapján választották ki a kuratórium tagjait, ezek hogyan érvényesültek a kiválasztás során, és hogyan kívánják a tudomány és a művészet szabadságát aktívan védelmezni Magyarországon. Vinyánszki úrtól pedig azt kérdezném, hogy ön sokszor azt nyilatkozta, hogy állítólag baloldaliak vették át az irányítást az egyetem fölött. Az ilyen ö, gúnyos és vádló kijelentéseket ö, fenntartja-e, és ön hogyan kívánja garantálni a kritikus hangok érvényesülését, amelyhez a bal, jobb és közép egyformán hozzátartozik, például azáltal, hogy az internetet lezárják és termeket zárnak be, hogy még ott sem, ott sem tudjanak jelen lenni az egyetem dolgozói és hallgatói. Elnézést, mondja az elnök, de félbe kell, hogy szakítsalak, mert lejárt a felszólalási időd. Következő felszólalunk Irena Jureva a Renew frakcióból. Nochmal anderthalb Minuten. Másfél percben. Hello, I hope... Uh, Remélem, hogy mindenki hall engem. Köszönöm szépen. Először is szeretném a hallgatókat teljes támogatásomról biztosítani, és gratulálok az erőfeszítéseikért, erőfeszítéseikhez. Remélem, hogy sikerül kikerülniük ebből a békjóból, amit a kormány próbál rájuk helyezni. Remélhetőleg képesek lesznek szabadon végezni tanulmányaikat. Én követtem a tüntetéseket, aggodalommal néztem ezt, ami történik. A kormány próbálja korlátozni a szólásszabadságot, a médiaszabadságot évek óta már, és ez az új kicsúcsosodása ennek. Vigyánszki Attilát nem tudtok még meghallgatni, de lenne egy kérdésem hozzá. Azt mondta egyszer, hogy másfajta gondolkodásmódot szeretne az egyetemen, patriotizmust, a kereszténységet szeretnék előtérbe helyezni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a patriotizmus mindent elnyom majd, ami nem felel meg az ön elképzeléseinek, értékeinek. Ideológiai harcot folytatnak a versenyképesség színfala mögött. Ez eléggé veszélyes teljes mértékben támogatom az egyetemi hallgatókat, ahogy elmondtam, de egy kérdésem lenne a miniszterhez. Tudja azt biztosítani, hogy az egyetem visszakapja -e majd, visszakapja-e a szabadságát, és teljes függetlenséget kap. Jelenleg én ezt nem hiszem, az egyetemeknek mindenképpen politikamentesnek kell lennie főként most Magyarországon. Köszönöm szépen! Hallottam azt, hogy megoldódtak a technikai problémák, de lefolytattam azért a kérdések körét. Milán Zver urat még meghallgatjuk, és utána pedig majd megkapja a szót Vigyánszki úr is, és hosszabban válaszolhat majd a kérdésekre. Milán Zver kap most szót. Bologna process must continue, but positive results are coming slowly. Part Nagyon lassan érkeznek a pozitív eredmények, mert a diákok egyre kevesebbet akarnak tanulni, és a régi fajta egyetemi struktúrák még nagyon is jelen vannak, főként az átmeneti országokban. A magyar egyetemek erre tele vannak példákkal. 2019-ben a kormány megpróbálta kivonni az egyetemek igazgatóságából az állami szereplőt, és egy alapítvány kezébe akarta ezt átadni. Ugyanakkor nyolc egyetem megváltozott, és gyakorlatilag csak a filmművészeti egyetem az, amely nem hajlandó erre adekválódni. Pedig azt szeretnénk, hogy a lehető legjobb szakemberek vegyenek részt az alapítvány igazgatóságában. Nagyon pozitív jelenségek is megfogalmazódnak, ugyanakkor a média dramatizálja ezeket a diák tüntetéseket. Én biztos vagyok benne, hogy ezek nem spontán tüntetések, hanem igaziból politikailag motiváltak, a demokratikus koalíció még meg is fenyegette az új igazgató tanács tagjait, és ez szerintem nagyon aggályos. Ähm, äh, Köszönöm szépen, Vidnyánszki Attila úrnak szeretném megadni a szót, hogy megtartsa a bevezetőjét és megválaszolja az eddigi kérdéseket, így 7 percre kap szót. Most Vigyánszki úr. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy meghallgatnak meg, hogy türelmesek. Egy kicsit metaforája ez a helyzet annak, hogy mennyire nem sikerül kommunikációt kialakítanunk az egyetem vezetőjével, illetve diákságával. A magyar színház élet csodálatosan gazdag. Mindenféle gondolat és stílus jelen van. Ezt várná el az ember a Színház és Filmvészeti Egyetemtől is. 30 éves kérdésekről, 40 éves kérdésekről beszélünk most. Folyamatosan jelezte a szakma egy része, hogy nincs jól az így, hogy ennyire bezár ez az intézmény. Én magam, a Teátrumi Társaság, ez a legjelentősebb érdekképviseleti csoportosulás a színházi szakmában, vezetőjeként többször folytattam tárgyalást az egyetem vezetőivel, az egyetem tanáraival, jelezvén azt, hogy nem szolgálja ki az egyetem a szakma egy jelentős részét. Ha ehhez még azt is hozzáveszünk, hogy a filmgyártók részéről is folyamatos panasz, hogy nincs elég szoros együttműködés a filmgyártók és az egyetem között, biztos, hogy komoly jelzés ez számunkra, hogy változtatni kell. Amúgy az egyetemnek problémája volt mindig is a fenntartóval való kommunikáció, ennek eredménye az a borzalmas infrastruktúrális állapot, amelyben méltatlanul működik most, jelen pillanatban is. Mindenképpen hangsúlyoznám, hogy úgy szeretnénk nyitni, színesebbé, gazdagabbá tenni ezt az egyetemet, hogy az, ami megvan, az hadd maradjék továbbra is. Az egyetemistáknak is jeleztük, hogy azok a tanárok, akikhez ők felvételiztek, kell, hogy elkísérjék őket a diplomájukig. Mi senkit se küldtünk el, nem mi oszlattuk föl a szenátust. Viszont szeretnénk színesebbé, gazdagabbá tenni, és a nyitottság amiről én beszélek, a nyitás, hadd legyen arra példa az a nemzetközi színházi találkozó, ami legjelentősebb színházi eseménye, nemzetközi színházi eseménye az országnak, amely MITEB néven, Madács Nemzetközi Színházi Találkozó néven fut, itt már 7 éve Magyarországon, amit kollégáimmal szervezünk. Minden jelentős szereplője az európai színházi életnek, meg, vagy, vagy nagy része megfordult már az egy, ezen a fesztiválon. De északról, délre, keletről, nyugatra mindenhonnan vannak meghívottjaink. Érdekességként mondom el, hogy külön akcentusa van, külön odafigyelés van az arab színházi életre. Ez az én értelmezésemben a nyitottság. Sajnos első pillanattól kezdve politikai dimenzióba került a kérdés. És nem azért voltak október 23-án 15 ezeren a tüntetésen, ha voltak annyian, mert a diákokkal mentek szolidaritást vállalni az emberek, hanem azért, mert a baloldali politikai pártok tulajdonképpen kampányító gyűlést tartottak. Én nagyon remélem, hogy a diákság is előbb-utóbb látni fogja azt, hogy mennyire eszközként van használva. Hiszen rögtön a kezdet kezdetén. Már augusztus elején kiképzést kaptak a diákság egy része, ismert baloldali mozgalmárok, egyetemfoglalást tanítottak nekik. Az egyetem korábbi vezetése pedig kettős játékot játszik, Ugye egyrészt azt mondja, hogy oktatni szeretne, másrészt a jelenlévő Upor László az már szeptember elején megírta levelét az oktatási hivatalnak, hogy állítsák le a fél évet végig minden egyes történés, ami az egyetemen van, a baloldali pártok szervezésében és politikai irányításával történik és valósul meg. Ennek ellenére nincs más út a párbeszéden kívül. Ennek ellenére muszáj, hogy szót értsünk, még akkor is, ha jelenlévő Upor László dehumanizál már bennünket, nemes egyszerűséggel emberi tárgynak nevez engem, illetve az új vezetőjét az egyetemnek. Nagyon nehéz így ezzel együtt is a kuratórium minden egyes alkalommal jelzi szándékát, és jelzi jó szándékát. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az átalakult egyetemek azok 30 ezer diákot tanítanak. 30 ezer diáknak nem okozott különösebb problémát az a változás, ami megtörtént. A mi alapszabálymódosításunk semmiben sem különbözött első körön attól, ami a, ezen egyetemeken megvalósult. Itt ez az 500 diák nem fogadta el, sajnos nem az 500, hanem annak a, egy része, az a mag, aki e, augusztus elején kiképzést kapott erre. Nagyon szeretnénk mégis hinni azt, hogy jó irányba terelődnek a dolgok, mindent el fogunk követni ennek érdekében. Tapasztalni fogják, hogy gazdagodni fog az egyetem, sokszínűbbé válik, azok a ellenvetések, amelyek például bizonyos megszólalásaimat fölerősíték a keresztényi fogalomra tett utalásaimat. Számomra a kereszténység a nyitottság metaforája, a nyitás és a befogadás metaforája. Azt szeretnénk, hogy ez az árt intézmény, amely szakított a korábbi hagyományokkal, hiszen korábban például a színészképzés több színházra, nagyon széles kör, körét érintve a színházaknak valósult meg, odáig eh, vezette az egyetemet, hogy most két-három színházból kerül ki eh, a tanári gárda lényegi része. Abban bízom, hogy változás történik, fordulat történik, és el tudják majd azt képzelni, hogy egy asztalnál ülünk, hogy megvitatjuk elképzeléseinket a Színművészeti Egyetem jövője kapcsán. Például teszünk egy nagy kísérletet, nemzetközi szinten is értelmezhetővé tenni azt, ami történik jelen pillanatban a nemzetközi élete, például a színművészeti résznek e, elenyésző. Sok-sok külföldi tanárral, sok-sok úttal, sok-sok megmérettetéssel. E, nagyon komolyak a szándékaink, nagyon tiszta szándékkal állunk ehhez a történethez. Zárásként azt szeretném mondani még egyszer, ez nem mostani történet. Ez több évtizedes történet, több évtizede próbálunk változtatni, az egyetem viszont nem a nyitás, a színesség a ö, ö, sokszínűség felé mozdult el az elmúlt évtizedekben, hanem egyre inkább bezárt, egyre inkább kirekesztő. Ezen szeretnénk változtatni. Köszönöm. Vielen Dank. Ich würde jetzt aufgrund des Köszönöm. Köszönöm szépen. Két felszólalunk van még a listán másfél-másfél percben tudok nekik szót adni. Romo Franz kap először másfél percet. Danke, liebe Kollegen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr. Tisztelt résztvevője vitának. Pénteken több mint tízezer ember tüntetett Budapesten, hogy a Színművészeti Egyetem szabadságáért, autonómiáját küzdjön. Ők a új kuratórium lemondatását, lemondását követelik, a kormány semmi jelét nem adja a kompromisszumkészségnek, a, a kom- kormány is, illetve a tüntetők is úgy néz ki, hogy bekeményítettek, és nem hajlandóak elmozdulni álláspontjukról. Szabadságukért küzdenek. Annak örülök, hogy a kereszténység gondolata megvalósul, csak szerintem a kereszténység nem abban áll, hogy egy állam maga alá gyűri a művészeti szervezeteket és konformitásra kötelezi őket. Autonómaknak kell maradniuk, és őt Európában, és ennek nagyon sok példája van, bővíteni kell, ki kell terjeszteni az autonómiát. És valóban önkormányzat, és valóban alapítványi kezelésben van sok felsőoktatási intézmény, de ez valóban több autonómiát ad nekik. Ezt kéne megvalósítani Magyarországon. Köszönjük szépen! utolsó kérdezünk vagy felszólalunk, Páde? Köszönöm. Remélem hallanak. Nekem is voltak már csatlakozási problémáim. Szerintem ez egy valóban metaforikus helyzet, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóihoz nagyon sok más egyetemista csatlakozott, hogy tüntessen az akadémiai szabadság aláaknázása ellen. Értem én, miniszter úr, hogy ön ezt sikernek könyveli el, meg hogy a filmipar is ugye sok pénzt kap, az sok pénzt generál, de nem erről van szó, nem ezért tüntetnek a hallgatók, mert nincs elég pénzük. Nekem más a benyomásom. Önök ugye még több pénzzel támogatnák meg az intézményt, és a diákok mégis kint vannak az utcán. Tehát valami, valami nem stimmel, valami elbeszélés van egymás mellett. Milovics asszonytól pedig azt kérdezném, hogy ön szerint áttörést jelentene-e, vagy van-e áttörés a tekintetben, hogy az alkotmánybíróság elé kerülte már, vagy kerülhet-e az ügy, és ön szerint a, ez a független bíróság ad esélyt az önök erőfeszítéseinek. Köszönjük szépen. Az eredeti sorban adok most szót előadóinknak, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Először György László miniszter úr kap szót, három percben. Köszönöm szépen és köszönöm a meghívást. Meggyőződésem, hogy ez a vita egy kicsit enyhít majd a felek közötti feszültségen. És újra szakmaivá válhat a vita, és nem politikai lesz a vita, ami a művészek, a tanárok és a filmipar képviselői között zajlik majd nekik kell megegyezniük a saját jövőjük tekintetében. Nem a kormány akarja megmondani nekik, hogy mi a jövő. Ez a változás teljesen összhangban van az magyar alkotmányjal és a magyar törvényekkel. Négy és négy évvel ezelőtt megalkotott politikai prioritásainkkal, és nagyon sok tárgyalást folytattunk, 2017 óta először a Műszaki Egyetemmel, aztán a művészeti egyetemek rektoraival. Amikor a felügyelő testület tagjairól beszélünk, nos, kik a felügyelő tagjai. Az egyik leghíresebb magyar rendező, az egyik leghíresebb magyar színész, és két top businessman, akik már bizonyítottak, hogy milyen jó mecénásai a művészetnek Magyarországon. Nem ö, ö, szokatlan, hogy a magyar egyetemek felügyelő testületeiben üzletemberek is megjelennek, ez szerintem jó fejlemény. De ez egy szakmai kérdés, és szerintem az egyetem autonómiája csak nőhet azáltal, a struktúra által, ami létrejött. Néhány példát mondanék. A világ tíz legjobb művészeti, filmművészeti, színházi képzőintézménye mind-mind magánintézmény, és Birmingham City, az Irish Institute of Art, és sorolhatnám, a Juilliard Intézet New Yorkban, School of Drama, és így tovább, ők valamennyien, vagy bár régóta, vagy nem régóta alapítványi formában működnek, a kormányoktól függetlenül magán finanszírozásban. Tehát én sok sikert kívánok a szakmai egyeztetéshez. Mi szeretjük a színházat, mi magyarok, és Európában, Magyarországon adják el a harmadik legtöbb jegyet a színházak, és reméljük, hogy ez így is marad, és tovább növekszik majd az ágazat. Köszönöm, miniszter úr. Vigyázz ki a tilának, adom vissza a szót három percben. Köszönöm szépen. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy minden tárgyalásra és minden együttműködésre készen vagyunk. Ehhez persze első körben az kéne, hogy a teljesen jogszerűen kinevezett kancellárunkat, az egyetem új vezetőjét, például a diákság beengedné az egyetemre. Beengedné, mert aggasztóak azok a hírek, amelyek onnan jönnek ki. Engedjék meg, hogy néhány fotót mutassak, az anarchia eredménye kapcsán, hogy milyen, milyen helyzetek uralkodnak a színművészeti egyetemen. Milyen, milyen borzalmas állapotok ö, ö, higiéniai és tűzoltó, tűzoltási vagy tűzoltósági szempontból mennyire tarthatatlan helyzet uralkodik. Nagyon-nagyon-nagyon jó volna. Ezek bent készültek, ezek a fotók, önök többet is láthatnak ezekből. Nagyon jó volna, hogyha végre rendet tudnánk tenni, új alapokról el tudnánk indítani az oktatást a maga normális módján. Mert a tanköztársaság működési rendje nem felel meg annak az akkreditált eh, követelményhalmaznak, amely szerint az egyetemnek működnie kéne. A diákság nagyon jó volna, ha megmutatná, hogy valóban nyitott hisz erre hivatkozik. Valóban nyitott és kész a párbeszédre és a befogadásra. Mert nem csak az, ide, az előző kommunikációs képtelenség a metafora, de az is, ahogy azokkal a szalagokkal elzárják azt az egyetemet, amely valóban elzárt, bezárkózó és kirekesztő volt az elmúlt 30-40 évben, de tulajdonképpen a jogfolytonosságot észreveszük a második világháború utántól. Ezen kéne változtatni. Az egész szakma igényli ezt, és én úgy gondolom, hogy egy megtisztulási folyamat eredményeként tiszta lappal el lehetne kezdeni építkezni. Képesek vagyunk rá, alkalmasok vagyunk rá, kiváló szakembereink vannak, engedjék meg, hogy más hang is megjelenjen az egyetemen legyenek valóban nyitottak más gondolatokra, más módszertani megoldásokra, másféle esztétikai megközelítésre is. Ez gazdagítani fogja a magyar színházkultúrát, gazdagítani fogja a magyar ö, ö, filmkultúrát, és általában a magyar kultúrát is. Ö, ne taszítsanak el bennünket próbálják a jó szándékot megérteni, megérezni benne, bennünk. A ö, Na, még egy utolsó mondatként, nagyon komoly lehetőség van arra, hogy egy új kampuszt megépítsünk, megépítsünk és egy új korszakát kezdjük el ennek az intézménynek. Köszönöm szépen! Vielen Dank. Als nächster Köszönöm szépen. Upor László úr következik, az egyetem korábbi rektora. Thank you once again. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nos, mi soha nem politikai szinten léptünk fel, ez mindig is az autonómiáról szólt. Ugyanakkor a tárgyalások nem igazi tárgyalások voltak, és ezeket elutasítottuk egyszerűen azért, mert azt javasolták, hogy a budapesti parlamenti javaslat szerint mi több tucat kérdéssel éltünk, és egy saját javaslatot is megfogalmaztunk, de sajnos ezeket a kéréseket nem vették figyelembe. Engem nem hallgattak meg, a parlamenti bizottság sem hallgatott meg, tehát nem kaptam semmiféle lehetőséget arra, hogy tárgyaljunk vagyis a változások tulajdonképpen a részvétel nélkül valósultak meg, tehát maga az egyetemet nem vették be az egyeztetésekbe. Tehát itt nem politikai, hanem szakmai kérdésekről van szó. Az autonómia az valóban nő. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az igazgató tanács egyik napról a másikra mindent megváltoztathat, ez igaziból nem az egyetem autonómiáját növeli, hanem az irányító bizottságét. Az utolsó tárgyalások során mi nem mentünk el a tárgyalási forrás, ö, fordulókra azért, ami korábban történt. Ez egy lehetőséget biztosított ugyanakkor az igazgató tanácsnak arra, hogy egy új ö, alapítványi ö, dokumentumot írjanak alá. Ez nem nevezhető együttműködésnek. Vignyánszki úr színházigazgató, ugyanakkor három különböző konspirációs teóriával jött elő, és gyakorlatilag ez a személy hosszú éveken keresztül a mi egyeteminket a reputációnkat rombolta éveken keresztül a tanárok és a diákok reputációját rontotta. És amikor elmondta azt, hogy hogyan kívánja támogatni az egyetemet, és nagy döntések, nagy változtatásokat eszközölni. Nos, hát gyakorlatilag az akadémiai életbe nem lehet ilyen módon bele szólni. És egyébként ezt a döntést már maguktól is elfogadták. A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy a támogatók szolidaritásukat fejezték ki, a diákokkal és a tanárokkal nemzetközi szinten is. Köszönöm szépen! Vielen Dank! Köszönöm szépen! Utolsóként Milavics Hanna kapszót a hallgatók nevében. And we're also a mi ö, tanáraink soha nem manipuláltak bennünket, vagy a, az egyetem vezetői sem manipuláltak bennünket. Nagyon sokszor a kormánybarát média gyerekeknek állít be minket, akiket manipulálnak, és akiket a tanáraik pajsként tartanak maguk elé, azért, mert meg akarnák őrizni a pozíciójukat vagy a hatalmukat, ez egyszerűen nem igaz. Mi azért tüntetünk, mert az egyetemi autonómiát szeretnénk visszaállítani, és azért, mert nem akarjuk ezt az erőltetett átszervezést. Senki sem fizet bennünket. Mi az akadémiai szabadságért állunk ki, ami sokkal egyetemesebb érték, mint a pártpolitika, ezért is fordulunk az alkotmánybírósághoz, ami, amelytől azt kérjük, hogy a tanárok és a diákok együtt léphessenek fel. Köszönjük. Vielen Dank. Ich denke, das war... Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy számunkra ez tanulságos ülés volt. Szeretném megköszönni azt, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ennek alapján további vitákat tudunk majd még folytatni. Azt kérném, hogy legyen meg a lehetősége annak, hogy esetlegesen írásban is önökhöz fordulhassunk, hogyha még kiegészítő kérdés van bizonyos témák esetében. És még egyszer Köszönöm a vita résztvevőinek.